przewodniczący! Az elnök! E, koleżanki i koledzy, pani i panowie, proszę... Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 24 marca 20... Március 24-én felfüggesztett ülésünket, tehát folytatjuk, és az 23.-24-i ülés jegyzőkönyvét mindenki megkapta. Van-e valakinek ellenvetése ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Lenne pár bejelentésem az elnök közleményei címszó alatt. Április 26-án ünnepeltük, vagy pięciu latach pamiętamy Volt 25 éve, hogy a Csernobili eh, katasztrófa megtörtént, természetesen meg kell emlékeznünk azokról, mindazokról, akik életüket vesztették a e borzalmas nukleáris katasztrófában, illetve azokról is, akik azóta is magukon viselik ennek a hatását. Titokban tartották a történteket a szovjet hatóságok akkor, mindenki előtt, még a saját polgáraik, állampolgáraik előtt is, ami nagyon nehézé tette a katasztrófa hatásai elleni fellépést. Később Csernobil példává vált a nemzetközi közösség és az érintett országok közötti együttműködésnek. A csernobili eseményekre emlékezve természetesen együttérzésünkről biztosítjuk Japán polgárait is, akik a fukushimai atomerőmű ben történt katasztrófa, illetve az azt megelőző földrengés és cunami katasztrófáját kellett, hogy megéljék. Évvel ezelőtt a Smolenszki tragédiában 96-an vesztették életüket, beleértve a lengyel elnököt és 18 parlamenti, lengyel parlamenti képviselőt. Egyikőjük az Európai Parlament képviselője lett volna akik életüket vesztették, többségében a magas beosztású állami tisztviselők vagy képviselők voltak, az utasok felét személyesen is ismertem. Mai napig nem világos teljesen, hogy mi történt, pontosan továbbra is várjuk, várjuk a vizsgálat eredményeit, hogy fény derüljön az igazságra. És természetesen együtt érzünk azokkal, akik eh, gyászolják az áldozatokat. Az Európai Parlament az Európai Parlament aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságot visszautasította Troy Davis kérelmét, hogy hogy a halálbüntetés végrehajtását halasszák el. Georgia állam Davis úrra halálbüntetést rótt ki, aki kérte, hogy ezt életfogytiglanra módosítsák. Emellett tanunkat fejezzük ki az elefántcsontparti történtekkel kapcsolatban, ahol az elnökválasztás ahelyett, hogy békét és megbékélést teremtett volna az országban. Pontosan az ellenkezője történt, mindkét félt arra szólítjuk fel, hogy tartózkodjanak az erőszaktól, az erőszakos cselekményektől, főként a, e, polgári személyekkel szembeni erőszaktól. El kell ítélni a nemzetközi közösségnek a, a vérontást, és igazságot kell szolgáltatni azok a szemben, akik ezen véres eseményekért felelősek. Az Európai Parlament minden tőlem telhetőt megtesz annak érdekében, hogy ez így történjen. Végezetül elmondanám, hogy csütörtökön az elnökök értekezletének ülését követően mindenki kapott tőlem egy levelet, amely fontos információkat tartalmazott, nagyon határozott lépéseket teszünk, és egy etikai kódexet fogunk életbe léptetni a lobbista lobbistákra és az európai parlamenti képviselők viszonyára vonatkozóan. Ma este fél hétkor találkozik az elnökség, ekkor kezdődik az elnökség ülés, és ott fogjuk napirendre tűzni azt a kérdést, hogy hogyan járjunk el a továbbiakban ez ügyben. Nikolson úr kért szót, parancsoljon. Annyi kollega. Thank you, Mr. President. Can I... Köszönöm, elnök úr. Szeretném megragadni ezt az alkalmat, és megemlékezni egy fiatal északír rendőr meggyilkolásáról szombaton gyilkolták meg alig néhány héttel azt követően, hogy szolgálatba állt, befejezvén a rendőriskolát. 23 éve vagyok itt ebben a házban, és az, ez alatt az idő alatt sokszor kellett így felállnom és megemlékezni áldozatokról. Évekkel ezelőtt azt gondoltam, hogy ennek vége, és soha, többe, soha többé nem kell felállnom itt a teremben megemlékezni egy áldozatról, aki az észak-írországi terrorista cselekményeknek lett áldozata. Most mégis ezt kell tennem. Hadd mondjam el, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy egy nyilvánvaló szándékos kísérletet tettek arra, hogy felborítsák a békét Észak-Írországban. E, Észak-Írország lakosainak nagy része nem akar visszatérni sem most, sem a jövőben ahhoz a múlthoz, amelyet elszenvedtünk. Oma lakosai nagyon sokat szenvedtek már a múltban is, és biztos vagyok abban, hogy ez a gyilkosság ismét felkavarta őket. Hadd küldjük innen együttérzésünket a család, az áldozat családjának. Köszönöm. Köszönjük Nikolson képviselő úrnak. Szeretném elmondani, hogy egy nyilatkozatot adtam ki ez ügyben, tegnap reggel, amelyben elítéltem ezt a cselekményt, egy fiatalember szomorú haláláról van szó, és reményemet fejeztem ki, eh, hogy Észak-Írországban végre eh, tartós lehet a béke, hiszen az elmúlt években eh, ez volt a helyzet. Nyilatkozatomat megtalálják az Európai Parlament honlapján. Brün képviselő napi rendi ügyben. Köszönöm, elnök úr. Ron McKay az én választókörzetemben Romában gyilkolták meg. nemrégiben lépett be az új észak-ír rendőri állományba, és a munkába menet közben gyilkolták meg. Ez e, a személyes tragédiáján kívül az egész választókerületemnek egy e, tragédia. E, vannak, akik a békefolyamatot le akarják állítani, ezt nem fogjuk megengedni nekik. Köszönöm az Európai Parlament elnökének, hogy részvételt nyilvánított a családnak, és köszönöm a parlamentnek is, hogy ugyanezt tette. Én magam is ezt teszem most, és elítélem ezt a merényletet. Gallagher úr következik. Gallagher. Uh, köszönöm, elnök úr, először is uh, szeretném én is megköszönni, hogy tegnap elítélő nyilatkozatot adott ki ebben az ügyben, és uh, én Nicholson és Debrun kollégák nyilatkozataihoz csatlakoznék itt most. Azok, akik felelősek ezért a bűncselekményért, azokat el kell fogni, és bíróság elé kell állítani. Az Európai Parlament támogatta a béke folyamatot, és ez sikeresnek is látszott. Írország egész lakossága elítéli ezt a gyilkosságot, ezt a szörnyű bűncselekményt, és azt szeretnénk, hogy ha gratulálnánk külön az áldozat édesanyjának és azért a kiállásért és bátorságért, amit a tragikus események közepette mutatott. Köszönjük. en Strasser képviselő úr lemondott mandátumáról március 24-i hatája